szüksége, e, éppen azért, hogy minden hozzánk forduló embernek választó szolgálhasson. Thank you very much. Köszönöm szépen. Többsége, hogy itt senkinek nincs többsége, ezért többség és kisebbség nagyon sajátosan alakul, mert minden konkrét kérdésben külön-külön e, jön létre. És nem tudjuk, hogy mi lesz a következő választás eredménye, de jó lenne, ha a egymásra való odafigyelés és támaszkodás szelleme megmaradna a jövőben is. A vitát berekeztem. Szavazás hamarosan, 12 órakor következik. És rátérünk a következő napirendi pontunkra, panayotov úr jelentésére a kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok ügyében. panayotov úr a raportőr övé a szó négy percben. Thank you. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, kedves kollégák! Nagyon hosszú tárgyalások után az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között folytak ezek a tárgyalások, Végül megállapodtunk egy nagyon ambiciózus, kompromisszumos javaslatban az elemekről, akkumulátorokról, valamint hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló irányelve kapcsolatosan. Két dolgot szeretnék ebből kiemelni, ezek a legfontosabbak a végső megállapodás kapcsán. A három oldalú tárgyalásokban kompromisszumban állapodtunk meg a kadmium tartalmú elemek esetében, amelyek 2016-ban járnak le ezeknek a, az eltarthatósága. Az Európai Parlament ma szavazni fog erről, hogy hogyan tudjuk javítani a jelenlegi jogszabályokat azzal, hogy az irányelv hiányosságait pótoljuk. Ezeknek a rendelkezéseknek az a célja, hogy lehetővé tegyük, hogy ne legyen olyan költséges az átállás, az egész értékláncban érvényesüljön ez, és ez elősegítse az, az egészség, a közegészség védelmét. Egyetem üzenetet akarunk közvetíteni a kadmium tartalmú elemekkel kapcsolatosan. A második nagyon fontos eleme az Európai Parlamenti Javaslatnak az volt, hogy a higanyjal kapcsolatosan és rendelkezéseket fogalmaztunk meg, vagyis a gombelemekkel kapcsolatosan, amelyek higanyt tartalmaznak. Az MV kollégák, az MV bizottságbeli kollégák támogatták ezt az elképzelést, a higanytartalmú elemeket 2015 őszétől nem lehet majd forgalomba hozni. Ez nagy lépés, évente 5 tonna higany kerül a jelenlegi szabályok szerint a környezetbe az Európai Unióban. Ez fog megváltozni. Ezért olyan ambiciózus ez az elemekről szóló irányelv, és ez a változás tovább viszi Európát a modern technológiák fejlesztés felé, és erős pozitív jelzést jelent majd a kadmiummal és a higannyal kapcsolatosan. Ezeket a káros fémeket, mérgező fémeket el kell távolítani a környezetünkből. Végül pedig az árnyék jelentéstevőknek kell köszönetet mondanom. Az ő munkájuk nagyszerű hozzájárulásuk nélkül soha nem tudtuk volna elvégezni ezt a munkát. Gófog, Bukovics asszony, Sajter ór és Jörgensen ór, Miroslav Huszki kolléga, és Jiri Mastalka nagyon nagy hozzájárulással élt ehhez a munkához. Kérem minden kollégát, hogy támogassák ezt a megállapodást, amelyet a parlament, a tanács és az Európai Bizottság hozott létre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most a bizottság nevében eh, Sepkovics eh, biztos úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani és gratulálni Panajotov professzornak és kollégáinak, társ előadóknak ezért a kiváló alapos munkáért, hogy a kadmiumot a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokból betiltsuk. A higany tilalom is nagyon jól működik az elektromos készülékekben. És ez jó az emberi környezet és az egészség számára. És ez pedig ahhoz vezet, hogy méregmentes környezetünk lesz a jövőben, és ez pedig a hetedik környezetvédelmi akcióprogram lényege. Nagyon fontos, hogy biztos, biztonságos alternatívákat találjunk az elemek kivehetősége a hulladék csökkenéséhez vezet, és az újrahasznosítás is mindenképpen profitál. Teljes mértékben támogatjuk a dolog lényegét. Itt néhány eljárási dologban van még véleménykülönbség az első olvasat után ezeken el fogunk gondolkozni. Azonban nem látom, hogy akadálya lenne az érintettek konzultációjának a delegált felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában. A nyilatkozat egész szövegét át fogjuk juttatni a szakértőknek. Köszönöm, elnök úr! Az Európai Néppárt nevében Mazej Kukovics asszonyi a szó. Két és fél perc. Köszönöm. Köszönöm. Biztos úr, Az elemekre vonatkozó irányelv átdolgozása nagyon sokat javíthat a közegészségügyi helyzeten, a környezetvédelmén, és komoly hozzáadott értéket jelent az innovatív ipar számára is el sem tudjuk képzelni, hogy mennyire függ az életünk az elemektől. Hát nem, nem látjuk őket, de az elemek mindenütt ott vannak. Lehetővé teszik, hogy a modern technológia előnyeit élvezzük. Hiszen bármi, ami technológiailag újnak számít, az vezeték nélküli. Ugyanakkor a veszély veszélyeket is rejt ez a környezetre és az egészségre. Ezért van szükség a meglévő irányelv dolgozására, mert a technológia sokat fejlődött, új ismeretekkel rendelkezünk most már a környezeti hatás tekintetében is. Az Európai Bizottság a kadmium elemek betiltását javasolta. 16 millió kézi szerszámot adnak el, elektromos kézi szerszámot adnak el évente. Ezeknek 40 a vezeték nélküli. A kadmium káros az egészségünkre, bekerül a környezetbe, beszivárog, azért, mert az emberek nem figyelnek oda a használt elemekkel, eh, mi történik. Eh, remélem, hogy javul majd a helyzet, ha hosszú tárgyalások után eh, úgy döntünk, hogy támogatjuk a jelenlegi formájában a javaslatot, mert ez védi a polgárokat, és az ipar számára egy átmeneti időszakot biztosít, hogy új hozzászokjanak az új helyzethez. A nikkel-kadmium elemek gyakorlatilag minden háztartásban megtalálhatóak, így vagy úgy, és e, az, az, arra bizonyíték van, hogy e, bizonyítékok e, vannak, hogy az új elemek, például a lítium alapú elemek sok szempontból jobbak. Tehát nem lehetetlen, nem nehéz az átállás. Sőt, új lehetőségeket is rejt majd, például a kkv számára. A gombelemekben ö, ö, lévő higany miatt nagyon veszélyes ez a gyerekjátékokban ugyanis nagyon sokszor használnak gombelemeket. Remélhetőleg majd a végfelhasználó számára is könnyen cserélhetők lesznek ezek az elemek. Panajotov úrnak köszönetet tartozunk, az ő szakmai tudása nélkül nem juthatunk volna el ehhez az eredményhez. Köszönöm. A szocialisták véleményét Szerbu asszony mondja el másfél percben. Mulțumesc Köszönöm szépen. Az elemekről szóló 2006-os irányelv betiltja a kadmiumot tartalmazó hordozható elemeket. Éppen azért, mert fennáll a súlyos megbetegedés veszélye, például a rák és szív- és érrendszeri betegségek veszélye. A fiziológiai és pszichológiai hatások és nagyon károsak az, Európai Uniónak pedig kötelessége, hogy védje a környezetet és a közegészségügyet. Mindenképpen szükség van új szabályokra, amikor konfliktus van az egészség és az ipari termelés között. Itt az emberek mindennapi életéről van szó, éppen ezért szükséges, hogy egyensúlyt találjunk. Szerintem megtaláltuk ezt a szükséges egyensúlyt. A mérgező anyagok hatását mindenképpen eh, csökkenteni kell a háztartásokban használt készülékekből. Ez pedig eh, a környezetet is kíméli, és a saját egészségünket is. Természetesen eh, szorgalmazni kell a környezetbarát, az egészségre kevésbé ártalmas alternatívák kifejlesztését. Szerintem sikerről van szó, mert a egészségre kockázatos anyagok mértékét csökkentjük, és a környezet leterhelését is. Nagyon fontos az embereknek például az, hogy sokkal könnyebben cserélhessék az elemeket a háztartási készülékekben. Pillanatnyilag számos olyan rendszer létezik, ahol nincsen megfelelő kísérhetés. A zöldek nevében Schlitter úr következik ugyancsak másfél percben. Köszönöm, elnök úr, és szeretném elmondani, hogy a kadmium és a higany nagyon-nagyon veszélyes, nehéz film, amelynek kitettek vagyunk, és végre, végre 2006-ban, ami nem sikerült, most sikerül. És pedig, hogy teljes mértékben megtiltjuk ezeket a gombelemeket, amelyek a mérgező anyagokat tartalmazzák. És 2016 előtt azt is elérjük, hogy a kivételt is megszüntetjük, amely a lobbisták hamis érveinek volt köszönhető. Szeretném Panajotov kollégának megköszönni ezt a kiváló munkát, amelyel megváltoztatja itt az irányelvet, és sikerült. Nagyon örülök annak, hogy végre követelmény lesz az elemek cserélhetősége Belgiumban 110 euróba kerül, hogy az elemet kicseréljük például egy Apple készülékben. És természetesen legyen könnyű az elemek cseréje, hogy a termékeket újra felhasználhassuk, és hogy ne dobjuk ki ezeket a természetbe. És ne dobjuk ki a készüléket, csak azért, mert elpusztul az elem. A bizottságnak üzenem, hogy már 2009-ben lehetséges lett volna ez. És még mindig várok az használatos elemek cseréjére. Nyilvánvaló az, hogy legyenek nagyok az elemek, hogy sokáig lehessen használni őket, és hogy minél kevesebbet fizessünk értük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Nikolson úr következik az európai konzervatívok nevében egy percben. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Az irányelvről született megállapodás üdvözlendő. Szerettem volna, hogyha a kadmium kivétel kicsit hosszabb átállást biztosít. Elfogadható a 2016-os határidő, uh, azzal a feltétellel, hogy a meglévő készletek, amíg el nem fogynak, addig ezeket forgalomba lehet hozni. Ez főként a kkv szemére nagyon fontos, eh, amelyeket a drákói szigorral végrehajtott eh, szabályok nagyon negatívan érintettek volna. A gombelemek, eh, higanytartalmú gombelemek tiltása nagyon fontos az ENSZ minimális követelményeket lefektető egyezménynek betartása tekintetében 2020-as ez. Eh, éppen ezért ez is üdvözlendő, hogy a egy kivételt kapnak egy bizonyos átmeneti időszakot a hiranytartalmú elemek is, ez egy nagyon pragmatikus megoldás, ezért támogatni tudom a javaslatot. Köszönöm szépen. Most Páska úr következik a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében másfél percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Elnök úr, biztos úr, ményáján tisztában vagyunk vele, hogy a kadmiumot tartalmazó elemek és akkumulátorok károsak a környezetre nézve. A kadmium részben felszívódhat az emberi testbe is, ahol toxikus hatásokat fejthet ki, aminek ismét nagyon súlyos következményei lehetnek. Éppen ezért szükséges megoldani azt, hogy az elemeket megfelelő helyen adhassák le az emberek, akik a hordozható készülékekből kiveszik az elemeket és az akkumulátorokat. A lítium alapú elemek alternatívát jelenthetnek, azonban jelenleg drágák és kevés vásárló erővel rendelkező fogyasztók számára nem optimálisak. 2015-ben tehát adminisztrációs úton meg kell szüntetni ezeknek a elemeknek a használatát. Szorgalmaznunk kell az új technológiákat, azonban ezek valószínűleg drágábbak lesznek majd. Éppen ezért támogatom a kompromisszumot, tehát, hogy 2016 végéig lehessen még használni kadmium alapú elemeket. Köszönöm. Most Mirszki urat illeti a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon alaposan áttanulmányoztam a javaslatot, Panajotov professzor munkáját, és nagyon örülök, hogy arról számolhatok be, hogy a professzor úr régi barátja vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen kiváló jelentést készített. Lehetőséget ad ez számunkra, hogy több százezer embert megóvjunk a higany és más mérgező fémek okozta ártalmaktól. Sokan kritizáljuk a bizottságot, gyakran bírálnunk kell a bizottságot, de most ebben az esetben elismerés illeti a bizottságot, professzionális munkát végeztek, a veszélyes fémek, különösen a higany esetében elmondhatjuk, hogy ezek nagyon veszélyes anyagok, és ezeknek a fémeknek a betiltása egészségügyi szempontból mindannyiunk számára előnyös lesz. A választók is látják, hogy itt a parlamentben jó munkát végzünk az ő érdekükben. Nagyon büszke vagyok Vlatko munkájára, és arra is büszke vagyok, hogy a barátodnak tudhatom magam. A frakciónk nevében támogatom az Európai Bizottság és Panajotov professzor közös munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most a KSDI következik. Elsőként Mészáros urat illeti a szó. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék gratulálni Panajotov kollégának a kitűnő munkájáért two thousand and eleven ben az összes elektromos kéziszerszám forty a minősült vezeték nélküli villamos kéziszerszámnak. napjainkban a vezeték nélküli villamos kéziszerszámokban legnagyobb arányban nikkel kadmium nikkel fém hidrid és ltium ion újratölthető akkumulátorokat használunk. ezen belül seventy os volt a ltium ion akkumulátoros és twenty seven os a nikkel kadmium akkumulátoros szerszámok aránya

A piacon még mindig vannak olyan termékek, amelyek eh, kadmiumot tartalmaznak, orvosi készülékek, mobiltelefonok. A kadmium nagyon mérgező anyag, és nem csak a környezetet károsítja, hanem az emberi testet is. Nagyon fontos az, hogy ezeket a termékeket kivonjuk a piacról, találjunk alternatívákat, mint például litiumot. De itt nem csak elemekről van szó. A nem bio mezőgazdasági üzemek is tartalmú trágyát alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy szinte minden élelmiszerben megvan ez a mérgező anyag. El kell gondolkozni azon, hogy ne csak a készülékekből tiltsuk ki a kadmiumot, hanem az élelmiszerünkből is. A kutatást pedig támogatni kell, hogy ezen a területen is a biotermékeket részesítse előnyben. Köszönöm. Szépen, most megint is asszonyi a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy látogatóink vannak a parlamentben. És igazából ez úgy tűnik, hogy eléggé unalmas téma, azonban nagyon-nagyon fontos a tartalma, és nagyon fontos a látogatóinknak is általában. Az ír elnökség alatt Phil Hogan miniszterünk nagyon keményen dolgozott azon, hogy legyen egy ilyen megállapodásunk, hogy az iparnak és a közegészség ügynek is megfeleljen a szabályzás. Hogy ezek a nagyon veszélyes, nehéz fémeket bizonyos elemekből eltávolítsák. Tegnap volt egy csoport, amit a parlamentben, és nagyon érdekes volt velük beszélni. És amikor a hulladék kezelésről van szó, akkor Igazából az Európai Unió nélkül Írországban nem lett volna ilyen jó a hulladékkezelés helyzete. Lassan történtek a változások, itt is lassan történnek a változások, de mindenki láthatja, hogy ez mindig a közegészségügy és a környezetvédelem érdekében van. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor az ír elnökség iránti tisztelettel Kelly úrnak adom meg a szót. Thank, thank you, Mr. President Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék külön gratulálni az előadónknak, nem csak azért, mert ezen a fontos területen fontos munkát végzel, lehet, hogy hát a nem, nem a legizgalmasabb téma ez, de annál fontosabb. És a gyakorlati magyarázat is nagyon érdekes volt, amivel indokolta az elvégzett munkát hangsúlyozta azt, hogy olcsóbb átállást kell biztosítani, miközben az emberi egészséget és a környezetet védenünk kell, és rámutatott, hogy 5 tonna higany e, kerül a környezetbe évente, az ő kiváló munkájának köszönhetően úgy tűnik, hogy megoldást találunk erre a problémára. Két szakértő kollégám itt kikütülnek eh, mögöttem, az elektromos kéziszerszámokról beszéltek, elsősorban, és azok újra tölthető elemeiről. Én azonban inkább azt hangsúlyoznám, hogy az újrahasznosítás, újrafelhasználás az, ahol nagyon sok, az a terület, ahol nagyon sokat javíthatunk, hiszen sokan csak az üveget, a, a, a papírt gyűjtik szelektíven, nem tudják, hogy az elemeket is így kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. A több felszólaló nem lévén megadom a szót sefcovic biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! A elemekről és akkumulátorokról szóló európai irányelv megváltoztatása napirenden van, hiszen javítanunk kell az emberi egészséget, és természetesen javítanunk kell a környezetvédelem helyzetét is. Ahogy meg Guinness asszony mondta, ez jó a polgároknak, jó az egészségüknek, és jó a környezetnek. Így megkapjuk azt a világos helyzetet, amely jó a vállalkozóknak és az iparnak. Köszönöm szépen a támogatásukat az irányelv tervezethez felmerült néhány kérdés Lüter úrnak is szeretném biztosítani, hogy dolgozunk a témán, és néhány technikai nehézségünk van, tehát például a nem tölthető elemek címkézése ügyében. Itt különféle norma, standardizációs szervezetek vannak, például az európai, amely arról próbál eh, minket meggyőzni, hogy gyorsabban kell ezzel az anyaggal előre haladni. Tehát eh, véleményem szerint eh, jó lenne esetenkénti címkézést alkalmazni, de természetesen dolgozunk rajta, és örülünk, hogyha sikerekről számolhatunk be. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, és most előadónkat, Panajatov urat illeti a szó. тъй като съм развълнуван ще говоря на родния си български език. благодаря господин президент господин комисар уважаеми колеги! тази директива и изказванията по нея Köszönöm szépen a szót. Igen, már nagyon izgulok, éppen ezért anyanyelvemen beszélek. Köszönöm szépen támogató szavaikat. Az, amit ma hallottam, reménykedéssel tölt el, és a felszólalók is visszaigazolták azt, hogy nagyon fontos dolgokat tehetünk itt. Évek óta küzdködünk, hogy eredményt érjünk el, és ebben az évben végre megtaláltuk a szükséges kompromisszumot. Olyan kompromisszumot találtunk, amely megfelel a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek is. Így nagy dolgot tudtunk elérni, ami a tagállamoknak is hasznára válik majd. Azoknak a tagállamoknak is, ahol csekélyebb a vásárlóerő. Biztos vagyok benne, hogy technológiai fejlődésnek is szolgálatot tettünk Európában. Nagyon fontos lépés ez. Az árnyék előadók és az aktív kollégák nélkül nem jutottunk volna el erre az eredményre. Köszönöm szépen. Magam is csatlakozom az előadónak eh, adott dicséretekhez. A vitát berekeztem. Szavazás ma 12 órakor, tehát sem találkozunk. Köszönöm a részvételt biztos úrnak, képviselőknek, előadóknak.